bizonyságot ilyen hozzáállásról és rugalmasságról. Köszönöm még egyszer. Akkor ezzel lezárjuk ezt a pontot, és holnap szavazunk erről, szokás szerint 11 óra 30-kor. Úgyhogy az egész jelentésről és módosít indítványokról akkor kerül szavazás. Néhány bejelentéssel kellene beszámolnom. Két álláspontot kaptunk a tanácsról első olvasatban, illetve ennek indoklásáról a bizottságtól is. A jelenlegi ülés jegyzőkönyvében lesznek a címek feltüntetve. A parlamentnek három hónap áll rendelkezésére a reagálásra, ez pedig holnappal indul. Egyébként október 26-án 2012. október 26-án. Ezen kívül a zöldektől kaptam jelzést kijelölésre a parlamenti szakbizottságokba. Erről is a jegyzőkönyv fog majd részleteket tartalmazni.